jelenleg a dolgok. A helyzet ö, ö, minden ö, órában változnak ö, a vitát illetően. Tájékoztatásul közlölném, hogy az indonéz parlamenti delegáció képviselői a galérián helyet foglaltak, Különösen Kemal Aziz Szamboel nagykövet urat üdvözölném itt. Az indinás delegációt a parlament közi gyűlés találkozója után üdvözöljük itt. Ez a hetedik ilyen parlamentközi találkozó. Indonézia egy gyorsan fejlődő gazdaság, és fontos szerepet játszik a nemzetközi szintéren, elsősorban az ASEAN-ban. Nagy örömmel üdvözöljük épp ezért az indonéz parlament képviselőit itt ma. A következő tájékoztatást